hogy szeretnének fellépni a nők elleni erőszak ellen. Akkor most rátérünk az eljárási szabályzat 150. cikkének nevében elhangzó egyperces felszólalásokra. Elena Basescu lesz az első parancsoljon Președintele statelor unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare antirachetă. este o dovadă de încredere acordată țării. Köszönöm a szót. Nagyon fontos, hogy minden tagországban a nők megfelelő elismerést kapjanak, de engedjék meg, hogy most az egyperces felszólalásoknál arról beszéljek, hogy a román hadsereg hogyan vett részt az afganisztáni bevetésekben, illetve hogy milyen rakéta pajzsot szeretnénk megvalósítani Romániában. Úgy vélem, hogy a különböző ballisztikus projektekkel kapcsolatos kockázatokról mindenképpen tájékoztatni kell a parlamentet, és Moszkvától is rengeteg kérést, felkérést kaptunk az új amerikai rakéta pajzsal kapcsolatban. A médiákban nagyon sokat olvashatunk arról, hogy már megkötöttük a megfelelő megegyezéseket, és ez így is van, ezen dolgozik egyelőre a román parlament. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Jorgos Papasztámkosz parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a költségvetés szanálása az eurozónában valamely országban mindenki számára fontos és terhet jelenthet, de fontos, hogy koordinált intézkedések szülessenek a valuta megvédésére a spekulánsokkal szemben. A spekulációs játékok éppen az euró rovására történnek. A gazdasági válság is ott áll a háttérben, de fontos a fellépés a spekuláció ellen, most tehát mindenképpen koordinált fellépésre van szükség. Jó lenne, ha koordinált gazdasági térség alakulna ki. Kérdésem a bizottsághoz, hogy talán lesz egy európai monetáris alap, és őszintén örömmel láttam, hogy Rén biztos ebbe az irányba mozdult. Várjuk a tervét a bizottságnak ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most pedig Carlos Rozei Torgais úré a szó, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Spanyolország megerősítette, hogy a venezuelai elnök Chávez terrorista együtt működik, gyilkosokkal segít nekik, és a venezuelai kormányban és biztosít számára posztokat, tehát az ETA bűnözők cinkosa, mint baszk és spanyol fellépek ez ellen a magatartás ellen, amit Chávez elnök részéről tanús láthatunk, ezért az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a politika ne lehessen tovább képviselhető. Fontos, hogy a Zapatero kormány Spanyolországban világosan lássa, hogy Chávez nem kell keberre ölelni, nem érdemli meg az együttműködést, távolságot kell tartani, és nem szabad tétre borulni ellete, mert ez a terrorizmus áldozata jogainak és a demokrácia megsértése. Köszönöm szépen! Most pedig Vasilika Dancsilla. Köszönöm szépen, elnök úr! Még akkor is, hogyha jól működnek a kohéziós alapok és a szolidaritásra épülő alapok, akkor is azt látjuk, hogy a mi Európai Uniós tagságunk néhány első évében nagyon komoly hiányosságok voltak a kohéziós alappal kapcsolatban az átláthatósági kritériumok nem megfelelően működtek a természeti katasztrófák esetében. Ami Romániát illeti, természetesen nagyon sok segítséget kaptunk az Európai Uniótól azokon a területeken, amelyeket árvíz sújtott, de nagyon későn érkezett a pénz, sokkal később ahhoz képest, amikor ezeket jól fel lehetett volna használni. Ami pedig az előzetes kifizetéseket illeti, szerintem lehetőséget kellene adni a pontos kárfelmérés után az előzetes kifizetésre, hiszen így tudjuk csak elérni, hogy az ott élő polgárok megfelelő segítséget kapjanak. Masszív Hidágo úrnak adok szót, parancsoljam. Köszönöm szépen! Már elég régi hír az, hogy a Castro hierarchia megszüntette azt a képet, hogy Kuba megfelelőképpen működik. De hát azért mindannyian tudjuk, hogy azóta mi minden történt Kubában, még hogyha ez a remekül működő kép megszűnt is. Egyébként Franco Marivorra gondolok, és arra, hogy nagyon sokan milyen rettenetes szenvedéseket értek át börtön, börtönökben, méghozzá kizárólag azért, mert jogosan felléptek egy elviselhetetlen hatalom ellen. Nekünk pedig ezekben az esetekben mindenképpen segítenünk kell azoknak, akik a demokráciáért harcolnak. Köszönöm szépen, Tanya Fajon következik. to present. E, uh, Gallagher. Gallagher úr következik. E, Gianni Vattimo. E, Gianni Vattimo következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy az eh, Európai Bizottság és a spanyol elnökség egyes közép- és dél-amerikai országokkal való tárgyalásokat szeretné felgyorsítani, hogy még a májusi csúcs találkozó előtt társulású egyezményeket eh, tudjanak eh, kötni. Az e- Eurolat alelnökeként szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy egyes országokkal felgyorsítjuk a tárgyalásokat, azonban bizonyos pontok hátrányára szolgál ez, ugyanis egyes pontot, pontokat eh, nem veszünk figyelembe, vagy elhanyagolunk. Például az emberi jogokra gondolok itt. Kolumbiában továbbra is az a helyzet, hogy szinte naponta eh, gyilkolnak meg eh, szakszervezeti vezetőket. Hondurasban is egy olyan kormányjal tárgyalunk, amely még mindig egy, egy pucs eredménye. Guatemalában pedig hasonló problémák merülnek fel, nem annyira emberjogi problémákra gondolok itt, hanem egyéb aspektusokra, amelyeket a tárgyalás során nem vesznek figyelembe. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és az elnökség nagyon elővigyázatossággal járjanak el. Valisz asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Én egy nőkkel kapcsolatos egészségügyi kérdést szeretnék felvetni. Azt hiszem, hogy ez olyan téma, amiről már beszéltünk. Két-három éve itt voltam, és elmondtam, hogy van egy olyan nem látható, de nagyon sok szenvedést okozó női betegség, amivel nem foglalkozunk eleget, ez az endometriózis ez nők életét és családok életét teszi tönkre. Nagyon sok nőnek egyszerűen nincs is lehetősége arra, hogy gyerekeket szüljön. Lehet, hogy a menstruáció és az ezzel kapcsolatos kérdések itt tabunak számítanak, és nem szabad ezekről beszélni, de én akkor is elmondom, hogy az endometriózissal kapcsolatban még mindig nem tudjuk, hogy hogyan lehet ez ellen megfelelőképpen fellépni, pedig ez tíz nőből egyet érint. Egyébként ez a hét az endometriózis hete, és jó lenne, hogyha foglalkoznánk azokkal a nőkkel és azokkal a családokkal, akik szenvednek ettől a betegségtől. Nagyon örülök, hogy itt van most a bizottság, és remélem, hogy elmondja majd, hogy a jövő évben milyen támogatást kapnak ezek a nők. Köszönöm szépen, Sandrine Bellier következik. Monsieur le Président, mes chers collègues. Köszönöm szépen, elnök úr. Beszéltünk már az imént viharokról, és elhangzott, hogy több mint 60-an haltak meg a Xintia vihar áldozataként nagyon szomorúan vagyok, nagyon szomorúan szólok ma hozzá, de nem csak szomorú vagyok, hanem haragos is, mert úgy gondolom, hogy lehetett volna csökkenteni ennek a szörnyű viharnak a következményeit. Tegnap Franciaországban és ma nagyon sok helyen Európában beszéltünk arról, hogy túlzottan beépítik a partszakaszokat, és hogy nem tartják be a megfelelő törvényeket. Nagyon sokszor Natura 2000-es területeket építenek be, és ez mind hozzájárul a katasztrófák növekedéséhez. Úgyhogy jó lenne, hogyha felelősebben lépnénk fel, és elérnénk, hogy a közösségi jogszabályokat tartsák be az élőhelyel és a madarak élőhelyével kapcsolatban. Sokkal biztonságosabban kellene fellépnünk, védenünk kellene a biodiverzitást, és fenntartható szabályokat kellene meghatároznunk. Köszönöm szépen, szakítja az elnök, megszakítja az elnök, Ivo Strejcsek következik. Pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, múlt héten a cseh média német közlekedési eh, rendőrökről számolt be akik cseh autóvezetőket állítottak le a határ német oldalán, és a cseheket sokkal, sokkal szigorúbban ellenőrizték. Egyeseknek még vizelet próbát is le kellett adniuk, tehát valóban beható vizsgálatnak vetették be alá őket. Nem, nem általános és mindennapi ellenőrzésre került sor, nem csak arra, arról volt szó, hogy bemutassák a jog, jogosítványukat és az forgalmi engedélyt. A csehek nyugodtan és szabadon mozoghatnak az Európai Unióban, szabad polgárai az Európai Uniónak, és, és megérdemlik, hogy így is bánjanak velük. Azt kérem az elnök úrtól, hogy a hatóságoknak adja át ezeket az információkat, hogy tovább kövessük ezt a kérdést. Filides képviselő következik. Elnök úr, az orvosok, a betegek és egyebek beszélnek különböző témákról, amelynek a témája, a területe az, hogy legyen egy európai nap az elhízás ellen, amely európai szinten szólít fel cselekvésre, biztosítandó, hogy meghallgassák azokat, akiket ez a betegség érint. Ez minden tagállamban probléma, megfelelően támogatni kell ezt a csoportot. A WHO szerint a statisztikák azt mutatják, hogy eh, ez most már járványszerű méreteket ölt az elhízás, és 140 millió lesz a számok, 20 eh, százaléka a lakosságnak lesz eh, elhízott, és ez 2020-ra várható, ezért mindenképpen meg kell hallgatni ezeket a szavakat. Köszönöm szépen, Figureidó asszony következik. elnök úr. A nemzetközi nőnapon egyben ez a nemzetközi küzdelem napja, hogy harcoljunk a nők jogaiért és a diszkrimináció minden megnyilvánulása ellen. Most eh, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy még nagyon sokan áldozatai az erőszaknak, az egyenlőtlenségnek. És fontos kiemelni, hogy meg kell őrizni a jogbiztonságot és nagyon komoly következmények lehetnek a nők számára, ugyanis a nők leginkább az erőszak áldozatai, és a kevés munka, a kevés fizetés is őket érinti a leginkább, például a szezonális munka körében. A nők nagyobb része él szegénységben, és mi azt szeretnénk, hogyha a nők is harcolnának az igazság érdekében, és új horizontot találnának a jobb jövő érdekében a maguk számára. Afton úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak felhívném a figyelmüket azt arra, hogy Veszben referendumra kerül sor, népszavazásra, hiszik vagy nem. A Lisszaboni szerződés életbelépése után a Velszi Parlament további kompetenciája, impetenciájáról döntünk. A Velszi pártok, a Labour és egyéb pártok is, illetve a konzervatívok is támogatják eh, a népszavazást, és több kompetenciát szeretnének a parlamentnek. Én azonban nem. Most, jelen pillanatban, amikor a függetlenség a eh, napirendre került, akár most 80 további képviselői helyről döntünk, amikor itt van számos szociális kérdés, öregek otthona, egyéb intézmények nagyon nehéz helyzetben vannak, inkább ezzel kellene foglalkozni. Azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy népszavazásra kerül sor, de azt is remélem, hogy nem elszavaznak. Köszönöm szépen, Mikolási képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezésre juttatni Madeira áldozataival kapcsolatos együttérzésemet. Ez a helyzet nagyon gyors akciókat tesz szükségessé, nagyon sok lépés, nagyon sok és sürgős lépésre került sor, és az infrastruktúra helyreállítása rendkívül fontos. Remélem, hogy a portugál hatóságoknak sikerül megállapítani a károk értékét, és remélem, hogy ez az Európai Unió támogató alapjai is rendelkezésre állnak majd a természeti katasztrófa által sújtott személyek megsegítésére vannak bizonyos alapok, ezeket kellene felhasználni, és remélem, hogy ezt támogatják a kollégák. Továbbra is együtt érzek az áldozatokkal. Kolászka Bobinska képviselő következik. Elnök úr, kedves képviselők! Nemrégiben az Európai Parlamentben elfogadtunk Ukrajnával kapcsolatban egy állásfoglalást, és ebben a korábbi arról volt szó, hogy Stefan Bandera egy kitüntetésben részesült az elnök részéről. Ez az állásfoglalás Nyugat-Ukrajnában nagy kritikát váltott ki. Azt szeretném elmondani, hogy ez az állásfoglalás nem kérdőjelezte meg e, e, Ukrajna függetlenségét, sokkal inkább a független és szabad Ukrajnát támogatta, e, amely támogatását élvezheti egész Európának és én hazámnak, Lengyelországnak is. Azonban azt sajnálatunkról tettünk tanúbizonyságot azzal kapcsolatban, hogy a Ukrajna függetlenségéért való harcok során milyen eseményekre került sor. Egyszerűen csak a sajnálatunkat fejeztük ki, és azt fejeztük ki, hogy mennyire sajnáljuk azt, hogy, függet, hogy, hogy ártatlan emberek estek ennek a harcnak, a, vagy ennek a

az alapvető jogokkal és az európa tanács vonatkozó dokumentumaival továbbá a szlovák kisebbségvédelmi törvénnyel sem. a vélemény a nyelvi követelmények tekintetében az ésszerűséget és az arányosságot hiányolja úgy téli meg a törvényt hogy az a munkaerő szabad áramlását gy az európai integráció egyik legnagyobb vvmányát az egységes belső piac működését is veszélyezteti az unión belül a jogi szolgálat a módostott nyelvtörvényt ellentétesnek nyilvántja továbbá az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó irányelvvel és az eu működéséről szóló szerződés fifty six a szolgáltatások szabadságára vonatkozó cikkelyével is. az egészségügyi intézményekre vonatkozó rész a jelentés szerint a gyakorlatban diszkriminációhoz vezethet valamint azt is megállaptja hogy a jogszabályok az alapjogok tekintetében sokkal inkább az állam érdekeit védelmezi az egyén jogai helyett. felkérem a bizottságot hogy tegye meg a szükséges lépéseket a közösségi jog maradéktalan érvényesülésének biztostása érdekében. köszönöm. Pani Köszönöm szépen, ami engem illet, arról szeretnék beszélni, hogy a nők hogy vesznek részt a gazdasági életben. Az Eurostat adatai azt mondják, hogy a nők azért egyre jobban részt vesznek a munkaerőpiacon. A 70-es években még csak 30%-nál jártunk, és most már 43%-nál járunk, csak hogy útközben beköszöntött a válság, ami negatívan érintette a nők munkavállalását. Hogyha megnézzük a további tendenciákat, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan ágazatok, ahol régebben szinte csak férfiak dolgoztak, és most már a nők is megjelentek, csak hogy még mindig van közöttük bérkülönbség. Éppen ezért az a jogalkotási csomag, amit a bizottság előkészített, kiegészítésre kell, hogy kerüljön. Egyértelmű állásfoglalást kérünk annak érdekében, hogy a bérkülönbségek megszűnhessenek, a nők csak így tudnak majd jobban részt venni a munkaerőpiacon, és mindennek a 2020-as stratégia részévé kell válnia. Evelyn Régner következik. Prezident. Elnök úr, a legújabb erre események Törökországban ismételten igazolták, hogy a szakszervezetek és munkavállalók jogai nem megfelelőek Két hónapon keresztül 12 ezer munkavállaló küzdött az egykori állami dohánymonopólium ellen, mely most már privatizált. A szociális jogaikért a sztrájk alatt Erdogan miniszterelnök többször fenyegette meg a sztrájkolókat azzal, hogy feloszlatja a tüntetést a rendőrséggel. Kezdetben a munkavállalókat könygázzal, vízágyukkal támadta a rendőrség. Elnök úr, kérem önt, hogy a török hatóságokat szólítsa fel arra, hogy a szakszervezeteket ismerjék el egyenjogú szociális partnerként, és hozzanak olyan jogszabályokat, amelyek biztosítják a szakszervezeti jogok érvényesülését. Hivatkozva a megfelelő jogszabályokra, mint az ILO rendelkezéseire. Köszönöm. Luigi Magistris képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, nemrégiben Olaszországban megint csak katasztrófára került sor a Pó folyó medrében, és ennek hatása lehet a közegészségügyre. Az a helyzet, hogy a szemetet például illegálisan rakják le ebben a régióban, ebben a térségben. Az elmúlt napokban további problémákra került sor. Az a helyzet tehát, hogy egyre több egyre több méreg kerül be a környezetbe, dioxin vagy és higany is. Mit szeretne tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy elérje, hogy Olaszország tartsa be végre az európai irányelveket? Emellett nemrégiben került sor a bíróság ítéletének bemutatására. Olaszországot elítélték ebben, hiszen nem sikerült Olaszországnak még mindig megoldania, például Nápolyban sem a hulladék megfelelő elszállítását. Nikol Künesz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A londoni konferencia, amely Afganisztánról szólt, az afgán az afgán társadalomban nagy problémákat vetett fel. Az a 70 ország, amely részt vett ezen a konferencián, bizonyos megbékéléseket szeretne elérni. A nők azonban nem akarják ezt. A nők nem akarnak megfizetni ezért a megbékélésért, a talibánnal való megbékélésért, hiszen a talibán a sária újra bevezetését érni, szeretné elérni. Ma a Nemzetközi Nőnap napján én azt kívánom, és azt kérem ünnepélyesen az Európai Uniótól, hogy az afgán nők jövőjét garantálja. Elfogadhatatlan az, hogy ez a gyilkos rezsim kerüljön újra hatalomra. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Buzutil úr következik. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Líbia és Svájc között komoly ö, harc alakult ki, és ennek komoly következményei vannak az uniós polgárok számára, akik Líbiába szeretnének menni, de nem tudnak. Különösen azok a munkások, akik Líbiában dolgoznak, és befektetők, európai befektetők, akik alkalmazottaikat nem tudják most lbiába küldeni. Időközben a lbiában dolgozók megpróbálnak ott maradni, ameddig csak lehetséges, hogy segítsenek azoknak, akik nem kapnak beutazási engedélyt, de hát természetesen ez a helyzet nem tartható fenn. Elnök úr, az Európai Uniónak semmi köze a Svájc és Líbia közötti incidenshez, és gyakorlatilag két harmadik ország közötti konfliktus túsza lett, úgyhogy kérem, hogy az Unió tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy ez a helyzet megoldódjon mi hamarabb. Thank you, Madame Muniz de Urquiza. Köszönöm szépen, Muniz de Urquiza asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A spanyol kormány további információt kért azzal kapcsolatban, hogy a venezuelai kormány és az ETA bármilyen kapcsolatban állnak-e egymással. A venezuelai kormány és a spanyol kormány továbbra is megpróbál megfelelő együttműködést megvalósítani, hogy a terrorizmus elleni harc, illetve az ETA terrorista cselekményei elleni harc hatékonyabb legyen. Úgy vélem, hogy ezt mindenképpen üdvözölnünk kell, hogy a venezuelai kormány hajlandó tárgyalni, hajlandó együttműködni a spanyol kormányjal, hogy valamilyen módon megvalósuljon az ETA terrorista cselekményei elleni harc. De egyelőre úgy látom, hogy a venezuelai fellépés nem megfelelő és nem elégséges. Jó lenne, hogyha a diplomáciai szinten egy kicsit szorosabb lenne a kapcsolat, hiszen a terrorizmus elleni harc közös célunk. Köszönöm szépen, Schmidt úr, egy percben. Köszönöm szépen. Szombaton, szombaton e, Izlandon egy egyezmény aláírására került sor, és felmerült, és arról volt szó, hogy meg kellene kezdeni az Európai Uniónak a tárgyalásokat Izland csatlakozásával kapcsolatban. Biztosnak kell lennünk abban, hogy az Izlanddal kapcsolatos elvárások arányosak legyenek, és e, elfogadhatóak, értelmesek. E, úgy kell éreznie Izlandnak, hogy az Európai Unió várja őt a e, tagjai sorában. Izlandon soha nem fognak igennel szavazni az izlandiak a csatlakozásra, hogyha megvalósíthatatlan elvárásokat támasztunk az országgal szemben. Szolidaritást kell tanúsítanunk izlandiakkal, kapcs- izlandiakkal szemben. Meg kell oldanunk ezeket a problémákat közösen. Köszönöm szépen. Zsadó úr, következik egy percre. Sir, my information is that you have already... Ügyrendi pontot kérte a képviselő úr? Nem halljuk sajnos a képviselőt, nincs bekapcsolva a mikrofonja. Yeah. Yeah. Personal statements can come at the end, but not, not. Csak a végén lehet személyes hozzászólásokat megvaló, elmondani. Köszönöm szépen. Mi ez az, hogy engem említett, név szerint említett, mondja a képviselő, ezért a házszabály szerint jogom van erre reagálni. Nem most, majd aki a végén mondja az elnök, most pedig Zsadúri a szó. Merci, si vous pouvez mettre le compteur. Köszönöm szépen, jó lenne, hogyha nulláznák az órát. Jó. Február 27-én indult el a Xintia vihar, ami Franciaországot tényleg nagyon keményen érintette. Mindannyian az áldozatokra gondolunk, de azokra is gondolunk, akik nagyon gyorsan sorba álltak, hogy segítséget nyújtsanak. A szolidaritási alap nagyon gyorsan elindult a bizottság részéről, hogy segíteni tudjunk a bajba jutottaknak. Ez jó, de azt is meg kell néznünk, hogy milyen leckéket kell megtanulnunk. 5-6 millióan élnek Franciaországban olyan területen, amit bármikor elönthet a víz. Azt hiszem, hogy itt az ingatlan lobby működik jól, és nem pedig az emberek védelme, és azt is meg kellene néznünk, hogy Szárkozi elnök milyen lehetőségeket nyújtott arra, hogy továbbfejleszék az építkezéseket azokon a területeken, amik árvízveszélyesek és európai társfinanszírozás is történt ezeken a területeken. Nagyon jó lenne, hogyha nem lenne társfinanszírozás olyan helyeken, olyan parti területeken, amelyek árvízveszélyesek, és ahova valamilyen törvény vagy jogszabály miatt nem lehetne építkezni, és nagyon jó lenne, hogyha több szolidaritást biztosítanánk az áldozatoknak. Köszönöm szépen, Fox úr a következő szónokunk. Köszönöm szépen. Elnök úr, az én ő, 1990 óta a bortermelés az nagyon komoly politikai téma lett, és sok esetben elfogadhatatlan az, ahogyan a szociális politika megbukott. Ugyanis azt hiszem, hogy ha ez megtörténhet, akkor nagyon sok mindenre sor kerülhet. Fiatalok nagyon sokszor a részegségig leiszák magukat, például vodkát keverve egyéb alkoholokkal. A felelőtlen ivás ellen fel kell lépni, de ugyanakkor bízni kell a fogyasztókban, és a többséget nem szabad néhány tudatlan miatt megbüntetni. Azt gondolom, hogy mindenki maga dönts el, hogy mennyit tud inni, ha nem, akkor igyon teát. Now, Mr. Köszönjük szépen Fox úrnak, Tavares úr, úr következik egy percre. Obrigado. Quando há um ano ou dois o euro era forte, o Wall Street Journal apostava... Köszönöm szépen, elnök úr. Az euró országok gazdaságában ugye gazdasága különbözik a többi eh, gazdaságtól. Most láttuk, hogy mi történt, milyen válságra került sor, mindenki erről panaszkodik az eurózónában eh, történtekről. De senki nem kényszerítette az európai vezetőket arra, hogy lépjenek be az, az Európai Monetáris Unióba ilyen szociális körülmények között, szociális kohézió nélkül nincsen periferális gazdaság. Az eurót bárhol meg lehet, ha az eurót bárhol megtámadják, bárhol elgyengül, az az, az euró ö, probléma mindenkit érinteni fog, minden euró országot. Ez ugyanúgy érvényes Németországra, mint a déli államokra. A szolidaritásra mindenképpen szükség van, mindenkinek szüksége van a segítségre, és segítenünk kell mindenkit. Köszönöm szépen, Egnyú úr következik. Mr. President, the... Elnök úr, az Európai eh, Uniós harmonizációs politika nagyon sok kárral jár, amely a magánpilótákat érinti. Az Egyesült Királyságban ez nagyon sok problémát vet fel. Nálunk teljesen mások az időjárási viszonyok, és mások a biztonsági elvárások is. Az magánpilóták engedélyezésének a harmonizációja nem teszi lehetővé számos magánpilótának azt, hogy repüljön, és ez nagy problémát jelentett, jelent, akár versenyeken való részvételben is. Egy pilótának 15 másodperce van, hogy visszanyerje az ellenőrzést a gép eh, felett, hogyha eh, elveszti esetleg e felett az ellenőrzést. Az Európai eh, Repülési Biztonsági Ügynökségnek végig kell gondolnia ezeket a kérdéseket, mielőtt javaslatokat nyújt be nagyon nagyon drága következményekkel járó európai jogszabályokról van itt szó. Köszönöm szépen. Angelika Wertmanné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselőtársaim. A milléniumi fejlesztési célok egyike a szegénység megfelezése 2010-et a bizottság a szegénység és a szociális kirekesztettség elleni évnek nevezi. 79 millió ember él a szegénységi határ alatt Európában, és 69 millió ember csupán 60%-ával rendelkezik az országa átlagos jövedelmének. A civil társadalom sok esetben nem tud közreműködni az európai 2010-es év stratégiai stratégiája mindenképpen gyümölcsöző kell, hogy legyen a gazdasági válság idején is. Köszönöm szépen, és most Eszter az asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hivatkozom a spanyol formateres szigettel kapcsolatos törvényre, ez a Baleári szigetek része 19 kilométer hosszú, és a körre át összesen 69 kilométer a körfogata. Nagyon sok területen valóban megvalósult az, amire a törvény hivatkozik, azonban ez formateres szigetén nem volt így 30-40 éve létezik már ez a helyzet, és a kiscsaládi üzemek őket kisajátítják, például a Rokapeja szálloda, vagy a Blue Bar, ezek nemzetközileg ismert szállodák, és gyakorlatilag a sziget képviselői külföldön, és 70 százaléka ezeknek a létesítményeknek rendelkezik megfelelő engedéllyel, és a törvény az teljesíthetetlen feltételeket jelent, ezért Formatera sziget számára kell, biztosítani kell a kivételt és visszamenőleges hatállyal, mert ez fatális következményekkel jár ezekre a létesítményekre, és a, betartják a helyi törvényeket, rendelkezéseket. Köszönöm, de rossz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemrégiben kapott egy választ eh, Buzek eh, elnök úr Netanyahu-tól eh, a gázai beavatkozással kapcsolatban és az ezzel adott válaszsal kapcsolatban. Nincs joga Netanyának beleavatkozni ennek a parlamentnek a demokratikus jogaiba. Eston főképviselő ez megkívánta látogatni a gázai, gázai övezetet, utalt a humanitárius válságra, amelyet valaki úgy jellemzett, mint az emberek illegális tömeges meg, kollektív megbüntetése. az előrelépés lehetőségét megakadályozza a Kelet-Jeruzsálemmel kapcsolatos feszültségek felmerülése. Eston főképviselőnek erre is reagálnia kellene. Kelem úr, szó. Köszönöm szépen parlament elnöke emlékeztetett bennünket arra, hogy március 11-én, 20 évvel ezelőtt Litvániában és Észtországban nagyon fontos eseményekre került sor. Litvánia legfelsőbb tanácsa elfogadta a függetlenségi nyilatkozatot, Tallinnban pedig az észt parlament elfogadta eh, azt a javaslatot, amely az önálló állam létrehozását, illetve helyreállítását eh, fogalmazta meg. Ez egy egyedülálló demokratikus lehetőség volt, a meglévő eh, meglévő eh, szovjet hatóságokkal eh, és intézményekkel szemben. Az, az észtek nagy többsége, szinte minden politikai párt egyetértett ebben, és az függetlenség helyreállítása és a nemzetállam helyreállítása mellett tette le a voksát. És mindez Európa szolidaritásának köszönhetően is jött létre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Krétu asszony. Köszönöm szépen. Az egyperces hozzászólások nagyon fontosak, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek egy kicsit udvariasabbnak kellett volna lennie, és az egyperceseknél több nőnek kellett volna szót adni. De én egyébként egy diszkriminációs kérdésről szeretnék most beszélni. A kopenhágai rendőrség rasszista megjegyzéseket tett a románokkal kapcsolatban, és ez megjelent a sajtóban is. A Dán rendőrség konkrétan amblok csalóknak és tolvajoknak minősítette a románokat. Egy tizenéves román lány öngyilkos lett, és a levelében azt láthattuk, hogy azért lett öngyilkos, mert nem bírta azt a diszkriminációt és az erőszakos cselekményeket, amik őt az iskolában érték. És egy olyan plakátot is láthattunk a francia vonatokon, hogy mindenki jelentse, hogyha olyan románokat lát, akik lopnak vagy zsebtolvajkodnak a francia vonattársaság vonatjain. Hát szerintem ez elfogadhatatlan az természetesen egyértelmű, hogy a tolvajlások ellen fel kell lépni, de hát elvileg demokratikus unióban élünk, úgyhogy jó lenne, hogyha az európai értékeket figyelembe tartanánk. Szerintem igenis fennmaradt a vasfüggöny. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly úr, következik egy percben. Köszönöm szépen. Egy rövid üzenetet szeretnék elmondani az Atlanti stratégiával kapcsolatban, illetve a Duna stratégiával és a Balti stratégiával kapcsolatban. Hát ami ezeket a stratégiákat illeti, nagyon jó lenne, hogyha nagyobb előrelépést tudnánk megvalósítani. Aztán itt van a 2020-as stratégia, de hát egyiket sem lehet önmagában megvalósítani. Írország számára nagyon fontosak az északi jellegű stratégiák, a déli jellegűek Spanyolország számára fontosak. Azt hiszem, hogy mindenki számára más a fontos, de azért vannak közös témák is, például az offshore energia, a biodiversitás, a halállományok védelme. Úgyhogy kérnénk a spanyol elnökséget, hogy az elkövetkezendő hónapokban legyenek ezek a közös témák tényleg tényleg prioritások. És remélem, hogy a következő elnökségek is így tesznek majd. Köszönöm szépen, Patronevics asszony! Köszönöm szépen, elnök úr. Portugáliában az elmúlt 12 hónapban hat komoly tengerészeti balesetre került sor, három halász vesztette életét, 13 és 8 holtestét még nem találták meg. Bizonyos hajók is eltűntek, elvesztek. A halász közösség a parton, a partvidéken gyászol, és én szeretnék azonosulni velük. Egy nagyon kemény tél volt, és nem volt lehetőség kimenni halászni, és nagyon komoly ö, szükségük lenne támogatásra, és ha kimennek halászni, akkor nagyon rosszak a feltételek, nem megfelelő a biztonság a halászhajók fedélzetén, nagyon rosszak a körülmények, és ezek is okai a baleseteknek. Úgyhogy olyan feltételeket kell teremteni, amelyek garantálják a halászok biztonságát, és ez a közös halászati politika egyik fontos kérdése kell, hogy legyen a hajóflotta modernizálása, a biztonság növelése és a halászok képzése fejlesztésének javítása biztonsági intézkedések érdekében. Ugyanis ha nagyon rosszak az időjárási feltételek, nem halászhatnak. Sajnos nem tudom megadni mindenkinek a szót, még két, ha, még két hozzászólást hallgatunk meg. Mészáros úré az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Én arról szeretnék szólni, hogy milyen fontos Koszovó elismeréséért síkra szállni a Lisszaboni szerződés elfogadásával a tagállamok. Sok új kötelezettséget vállaltak, az egyik az az új integrált, egységes eh, eljárás a szomszédsági politika keretében Koszovót. Független államként elismerte eddig a világon 65 ország, és a eh, NATO országokból 24 és 22 eh, kettő uniós ország. Úgyhogy itt az ideje, hogy bátorítsuk a még hezitáló tagállamokat, Ciprust, Görögországot, Romániát, Szlovákiát és Spanyolországot, hogy tegyék félre aggodalmaikat ebben a kérdésben, és csatlakozzanak a többséghez, elismerve Koszovót mihamarabb önálló államként. Ez egy rendkívül fontos jelzés lenne, demonstrálandó a növekvő egységét, integrációját az Európai Uniónak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló Bronz kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A globális kapitalizmus lehetővé teszi az emberek számára a mozgást legálisan, illegálisan és ez nagyon sok esetben jó hatással van, de sokszor rosszal. Nagyon sok esetben gyárakat kell bezárni, üzemeket kell leállítani, és a mozgás az sokszor a fejlődő világból, a fejlett felé irányul az Európai Unió, az üdvözli a globális kapitalizmust, azonban a gazdasági válság idején a politikusok hajlanak utalnak a protekcionizmusra, és a, azt gondolják, hogy a protekcionizmus lehetővé teszi az üzemek újrafelépítését, és biztosítja az emberek megélhetését de nem minden esetben tudunk fellépni a, a harcban a kapitalizmus ellen. Köszönöm szépen. Thank you. Now the... Köszönöm szépen. Miturgájsz úrnak a személyes megjegyzése következik a 151-es cikk szerint. Köszönöm szépen, elnök úr! A házszabály szerint el szeretném mondani, hogy elhangzott, hogy ETA személyek vannak a Chávez, kormány, Chávez kormányban, Én a magam részéről csak annyit tudok e, elmondani, hogy támogatjuk a bírákat, és hogyha Zapatero úr Chávezzel szemben térdre borul, akkor, akkor a spanyol külpolitikában nem megfelelő szelek fújnak. Köszönöm szépen. Blue card. Kék kártyát látok. Szeretnék a legutóbbi vitára utalni. A hár, az egyperces beszéd kapcsolatban elmondtuk az előző vita során, hogy nem teljesen világos, hogy ki mikor kerül sorra. Azért jó lenne, hogyha valaki már ötször jelentkezett, legalább egyszer szót kapna a kollégám eh, már másodszor kapott szót egy perces beszédek során, eh, és én pedig nem kaptam még egyszer sem szót, úgyhogy világosabb lenne, hogyha vilá- hogy jobb lenne, hogyha világosabb szabályokat eh, határoznának meg. Nem igazán értem azt, hogy ki mikor kap szót. Köszönöm. I'm sticking to the pro- betartom az eljárást, betartjuk a szabályokat, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy több mint 60-an kértek szót. 30 percünk, 30 perc áll rendelkezésre az egy perces beszédekre, úgyhogy, és én 35 embernek adtam szót. Emlékezni fogok az ön nevére, leírom, feljegyzem a hozzászólását, és a következő ö, hozzászólás során ön az első között lesz. Most már sajnos nem tudok szót adni. Nagyon szívesen adnék szót mindenkinek, de sajnos erre nincs idő. Tessék, Tökés úr. Elnök úr, ugyanaz a panaszom, én egy fél éve nem kaptam szót, nem tudom a szabályt. Itt mindig végüljük a tárgyalást, és értelmetlenül ülünk itt since uh, half a year i did not uh, uh, had the floor and i don't know any regulations. Itt ülök már fél éve, hiába várom azt, hogy szót kapjak az egyperces beszédek során. Mr. Tekes, I pers- Tőkés úr, mondja az elnök, tőkés úr. Én legalább egyszer már szót adtam önnek, úgyhogy ezért nem igaz, hogy soha nem kap szót. Csak arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy adják le a nevüket, sokkal előtte, mielőtt elkezdjük a vitát, és akkor állítjuk össze a listát. És biztosíthatom önöket arról, hogy a következő alkalommal kapnak szót. Köszönöm szépen mindenkinek, és akkor lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. A következő napi rendi pont Debrun jelentés a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó